indikátorok alapján úgy ítélte meg, hogy Horvátország felkészült erre. Köszönöm szépen a kollégának. Most ugye Albániáról és Észak-Macedóniáról beszélünk elsősorban, de ami Schengen illeti, támogatom, hogy Horvátország, Románia és Bulgária belépjen a Schengeni övezetbe, amint az övezet felkészült erre, és amint az említett országok és az összes kritériumnak eleget tesznek, különös tekintettel a Horvátország és Bosznia-Hercegovina határán történő bánásmódra migránsokkal kapcsolatosan. Borki úr, köszönöm szépen! Az Európai Unió bővítése egy nagyon, nagyon költséges folyamat. Macron úr megvétózta ezt a dolgot. Nem értem, hogy vajon az értem, mert túlságosan sok albán polgár kér menekült státuszt, avagy valamilyen módon bosszút szeretett volna állni Gulár asszony bukásáért. Nos, egyrészt az európai adófizetők pénzét pazarolja el az Európai Unió, nem veszük figyelembe, amit a számbevőszék most másrésztről, viszont a tagjelölt országok azt gondolják, hogy Brüsszel minden problémát megold. Albánia. Nos, Albánia az iszlám konferencia eh, szervezetének tagja. Ne feledjük, hogy ez a szervezet a korán iskolákat finanszírozza. Ne feledjük, hogy eh, Macedónia nem Skopjéban van, hanem Te- Tesszalonikiban. Ne felejtjük azt sem, hogy a kínaiak egyre nagyobb hatást, befolyást szereznek Európában. Miért nem figyelünk erre oda? Köszönöm. Alexandrov Jordanov úr következik. Господин председател. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciaország nem egy olyan állam, amely csak véletlen hibázik hanyagságból. Franciaország egy olyan állam, amely feltehetőleg tudja, hogy mit csinál. De e, nyilvánvalóan Franciaországnak ez a döntése orosz érdekeket szolgál a Balkánon. És Oroszország, amint tudjuk, e, ellen, ellenzi a, ezeknek az országoknak, a nyugat-balkáni országoknak az európai integrációját. Tudjuk, hogy Oroszország egy hibrid háborút visel. Macron részéről ez egy nagyon nagy hiba, és emiatt mert Észak-Macedóniában előrehozott választásokat kell tartani. De ne várjuk meg ezeknek a választásoknak az eredményét, és ne várjuk meg a zágrábi csúcs találkozót sem, mert akkor Makran elnök azt fogja mondani, hogy jó, hát várjunk, nézzük meg, mi lesz majd az új magyar kormányjal, és ez egy nagyon veszélyes politikai spirált indítana el. Én azt ajánlom Párizsnak, hogy ne játszadozom Belgráddal és Moszkvával. Fej képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, meggyőződésem, hogy a tárgyalások megállítása, amit a tanács ahogy a tanács döntött Albániával és Észak-Macedóniával kapcsolatban, ez egy komoly, súlyos hiba volt. Ezek az országok nagyon sokan dolgoztak azért, hogy beléphessenek az Európai Unióba, 2018-ban Észak-Macedónia és Görögország közötti megállapodás is ezt mutatta. Albánia és rengeteg dolgot teljesítettem, amit az EU kért. Azt gondolom, hogy új fázis jelent mindig, amikor megnyitják a tárgyalásokat, a csatlakozási tárgyalásokat, és jó lenne, hogyha a fiatal polgárok reményeit nem törnénk össze. Ne feledjük, hogy Olaszországban is

Mixer úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Tanács azon döntése, hogy ne nyissa meg a tárgyalási csatlakozásokat Albániával és Észak-Macedóniával nagyon sajnálatos, sőt helytelen volt. Az Európai Unió elveszíti hitelességét ebben a két országban, sőt az egész régióban is, és ezáltal az egész régiót is destabilizálhatja. Ami külön, különösen szégyenletes, az az, hogy belpolitikai megfontolások vezették őket ebben a döntésben, és nem arról volt szó, hogy a csatlakozni kívánó országok nem tettek volna eleget a követeléseknek, épp ellenkezőleg, főként Észak-Macedóniában nagyon nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot a politikai vezetők, és rendezték a szomszédos országokkal fennálló vitáikat. Elengedhetetlen, hogy ezt a hibát jóvá tegyük, mielőtt visszafordíthatatlan csorbát szenvedne a hitelességünk és a közös biztonságpolitikai érdekeink. Kokalári asszony, egy perc. Alman. Köszönöm szépen, elnök úr. Macron elnök kb. egy évvel ezelőtt itt ebben a teremben beszélt arról, hogy az európai demokráciát akarjuk erősíteni, és nagyon-nagyon sajnálatos, hogy most megvétózta Makan elnök azt, hogy Albániával és Észak-Macedóniával megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások. Ezzel az egész bővítést megkérdőjelezte, pedig az bővítés a legsikeresebb eszköz arra, hogy előmozdítsuk a demokrácia erősödését, hogy ezek az országok erős demokráciába váljanak, hogy arra bátorítsuk őket, hogy még többet tegyenek meg. Hogyha az EU nem lesz ott a Nyugat-Balkánon, akkor majd a helyébe lép Oroszország, Kína vagy Törökország. Ne adjuk fel ezt az álmot egy egységes Európáról, keret és nyugat eh, egységesítéséről. A bizottságnak többet kell tennie. Ezzel a hozzászólók listának a végére értünk, folytatjuk a spontán hozzászólásokkal. 13-an szeretnék hozzászólni, de miután nagyon késő van és csúszunk, nem tudok eleget tenni az összes kérésnek. Frakcióként egy személynek, egy képviselőnek tudok szót adni, és azok élveznek elsőbséget, akik az vita, vitán végig jelen voltak. Poszpisil úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a legtöbb kollega nagyon egyértelmű véleményének adott hangot, miszerint hibát követett el a tanács. Mi sokszor elmondtuk, hogy integrálni kell a nyugat-balkáni országokat, minden más döntés hiba ugyanis ez csak orosz, az orosz befolyás növekedését eredményezni az egész régióban, ahogy ezt a kolléga is jelezte, és az EU meggyengülne. Mit mondjunk el ezeknek az országoknak, a polgároknak, hogy cserben hagytuk őket? Sokszor megvitattuk már azt, hogy az EU érdeke az, hogy a csatlakozási tárgyalásokat lefolytassuk, több kollega szkeptikus a tekintetben, hogy elég érettek ezek az országok már erre, de hát szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem maga a csatlakozás lenne, ez csak a tárgyalások megkezdése, amelyek azután évekig tartanak, de legalább esélyt adna perspektívát ezeknek az országoknak, hogy egyszer valamikor az EU tagjaiba váljanak, próbáljanak megnyomást kifejteni Macron elnökre. Warren képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nyugat-Balkán barátjaként kétségem sincs afelől, hogy Albánia és Észak-Macedónia végül csatlakoznak majd az EU-hoz. Nagyon fontos és sikeres lépéseket tettek már eddig is, eh, hogy tagok lehessenek, és azt, hogy most Franciaország, Dánia és Hollandia eh, szabotálták a tárgyalások megkezdését, ez nagyon sajnálatos. Albánia és Észak-Macedónia esetében elmondhattuk, hogy például mind a két ország ratifikálta az isztambuli egyezményt, amit az én hazám, az Egyesült Királyság eh, még eh, nem tett meg, vonakodik ettől. Az Európai Tanács tűzze újra napirendre ezt a kérdést, és döntsenek a csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett, mert az egész nyugat-balkáni régióban az EU imázsa nagyon nagy csorbát szenved. Meg vagyok győződve arról, hogy a Nyugat-Balkán jövője Európában van, Európa jövője pedig az egységesülés a nyugat-balkáni országokkal. Chair, Commissioner. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kollégák! A bővítés a legjobb módszer arra, hogy bátorítsuk arra a szomszédos országokat, hogy demokratikus reformokat hajtsanak végre, piacgazdaságot dolgozzanak ki, és egyáltalán javítsák a polgáraik életét. A legfontosabb pedig a regionális együttműködés és a stabilitás. A különböző a különböző akció tervekkel, cselekvési tervekkel és eh, feltételekkel nagyon komoly mércét támasztunk a szomszédaink felé, aztán amikor ezeket teljesítünk, még mégis elállunk. Ez elfogadhatatlan. Lehet, hogy most még nem készek arra, nem készek arra ezek az országok, hogy tagállamá váljanak, de hosszú távú, hosszú távon kell vizsgálni ezt a helyzetet. Hogyha nem mi felénk fordulnak ezek az országok, akkor más felé fordulhatnak Oroszország felé. Egyértelmű, hogy a legjobb életminőséget, békét és demokratikus értékeket akkor kaphatják meg ezek az országok, hogyha az EU felé fordulnak. Azt gondolom, hogy jobb, jobb jövőképet kéne kidolgozni. Honka képviselő következő. Hmm, Köszönöm szépen. Kedves kollégák, eh, amit láttunk az utolsó csúcs találkozón, ez egy történelmi hiba volt. A Albánia és Észak-Macedónia előtt továbbra is zárva tartani az ajtót, ez nem csak ezen országoknak a nagy pofon, hanem a fiatal nemzedékeknek, az egész régiónak perspektíva nélkül és haladás, előre haladás lehetősége nélkül nőttek fel generációk ebben a régióban. Most a csatlakozás lehetősége megnyitotta volna az utat arra, hogy saját hazájában igazi lehetőséget kapjanak a fiatalok és a má, miután ö, teljesítették a kritériumokat, és mégsem kapnak esélyt, ezzel akadályozzuk a további reformokat. Mások nem fognak olyan sokáig várni, hogy kitöltsék azt az űrt, amit az EU hagy. Oroszország, Kína, Törökország, Katár, Szaudarábia nagyon intenzíven arra törekszenek, hogy politikai együttműködést alakítsanak ki a régióban, és ez nem lehet a mi érdekünk. Köszönöm. Le Breton. Le Breton úr. Merci, monsieur le président Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, nek, Örülök annak, hogy a tanács blokkolta Albánia csatlakozását az Európai Unióhoz. Tudjuk, hogy Albániában endemikus a korrupció, a saját társadalmát is megfogja Albánia. Minden harmadik fiatal munkanélküli a világban adatai szerint. Az biztos, valóban el kell ismerni, hogy az igazságügyi reform elindul, de az eredmények még nem elégségesek. Szakértők, nemzetközi szakértők szerették volna a korrupt bírókat eltávolítani. Ez meg is történt, a 17 legfelsőbb bírából kettő maradt csak. Ez is mutatja, hogy a korrupció milyen szintet ölt Albániában. Egyértelmű, Albánia nem érdemli meg, hogy belépjen az Európai Unióba. A Le Soir belga, belga ö, lap is kimondta azt már néhány évvel ezelőtt, hogy ez egy narkó állam, ahol mindenki csempészetből él úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány órán belül az Európai Parlament plenáris ülése nagy többséggel az összes politikai frakció támogatásával meg fogja szavazni azt, hogy a tanács tegye jóvá ezt a szörnyűséges történelmi hibát. A parlament ezzel az albán és az észak-macedón népnek üzenetet küld, mondván, hogy az Európai Unió igenis egy hiteles struktúra, egy hiteles intézményrendszer, és ezzel üzenetet küldünk Emmanuel Macronnak is, hogy igenis korrigálni kell ezt a hibát. Ez a döntés sem a stabilitás nem segíti elő, sem az EU érdekeit nem szolgálja, hanem Putyin és Erdogán érdekeit szolgálja Európában és a Balkánon is. Mi itt a teremben, tehát meg fogjuk ezt szavazni. Kérdést szeretne önnek feltenni, az egyik kollega kékkártyás kérdést tenne fel, de tekintettel arra, hogy már lemaradásban vagyunk így, és elutasítom ezt, úgyhogy Hán biztosnak adok most szót a bizottság részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm a teremben jelenlévőknek, hogy ilyen nagy többséggel támogatnak egy hiteles csatlakozási folyamatot, és támogatják azt, hogy Albánia és Észak-Macedónia megkapja a zöld jelzést, és megkezdhessük a csatlakozási tárgyalásokat. Hiszen nem arról van szó, hogy holnap vagy holnap után csatlakozzanak ezek az országok, egy több éves folyamatról van ugyanis szó. Évekig tart a bizalom felépítése, és néhány nap, sőt néhány óra alatt tönkre tehet tenni a bizalmat, a hitelességet. Egy bizonyos mértékig ez történt a Nyugat-Balkánon, de nem csak a Nyugat-Balkánon. Ezzel a döntéssel ugyanis mi, az Európai Unió, leromboltuk a hitelességünket, a szavahihetőségünket, a megbízhatóságunkat, mindazt, amiért egyébként kiállunk világszerte. Közvetlen szomszédságunkban egy csomó probléma újra fellángol. Gondoljunk Libanonra, a közel-keletre, Tunéziára, ahol nagyon törékeny a politikai helyzet, itt van Algéria, ahol szintén bizonytalan a politikai helyzet. Csak remélni tudom, hogy azok, akiknek a lelkén szárad ez a jelenlegi helyzet, nem voltak tudatában a döntésük meghozatalakor annak, hogy mindez az Európai Unió globális hitele, és főként a szomszédságunk szempontjából mindez mit jelent, és mit jelent a befolyásunk szempontjából. Nem lesz egyszerű mindezt visszanyerni, újra felépíteni. Én általában az optimisták közé tartozom, félig telének látom a poharat, és nem félig üresnek, ezért hiszek abban, hogy vég, a végén mégis jóra fordulnak a dolgok. Az elmúlt hónapok során felsorolt érveket, hogy miért nem kellene most megnyitni a tárgyalásokat, komolyan veszem, de sokszor az volt az érzésem, hogy olyan érveket sorolnak, többen is, amelyek inkább ürügynek tekinthetők, ahelyett, hogy egyszerűen azt mondanák, hogy ellenzik a bővítést. Franciaország és más tagállamok is azt az indokot fogalmazták meg, hogy a következő bővítés előtt először is javítani kell a belső döntéshozatali folyamatainkon. Én személy szerint bólogatok ehhez, igen, meg tudom érteni ezt az érvet, de nem tudom megérteni azt, hogy miért kellene egymás után történni ennek a két folyamatnak. Na, nagyon is reális lenne és gyakorlati megközelítésről tanúskodna, ha a két folyamatot egymással párhuzamosan bonyolítanánk le. Mindkettő évekig fog tartani. Mert ha először az együttműködés javításáról, elmélyítéséről beszélünk, és utána beszélünk csak a bővítési folyamat lehetőségeiről, akkor ez egy 30 éves időperspektívát jelent, ez viszont nem igazi perspektíva. Biztosíthatom önöket a felől, hölgyeim és uraim, hogy a szolgálataim és én személyesen, és gondolom az utódom is, mindent megtesz azért, hogy megnézzük a csatlakozási folyamat módszertanát. Senki sem tökéletes, mindig van mind javítani, de hát sok minden abból, amiről hallhattunk a vitában, már létezik, a jogállamisági szempontok például, és azt is tudjuk, hogy nem minden csatlakozási folyamat vezet egyenesen egy új tagállam csatlakozásához. Remélem, hogy sikerül fenntartani majd a lendületet ebben a folyamatban. Zárásképpen egy rövid kis történetet mondanék el. 2013-ban Brüsszelben regionálpolitikáért felelős biztosként szerveztem egy szemináriumot észak-írországi civil társadalmi szereplőknek, akik annak idején beszéltek a különböző projektjeikről, esettanulmányokról, azt illetően, hogy Észak-Írországban hogyan mozdították elő a társadalmi megbékélést. A résztvevők 90%-a, 2013-ról beszélünk, az egykori Jugoszlávia, ez egykori Jugoszláv tagköztársaságok képviselői voltak és hát nyilván nem véletlen, hogy részt vettek ezen a szemináriumon, hiszen ők is nagyon jól tudják, hogy a béke, a stabilitás és a jólét a nyugat-balkáni régióban csak is akkor lehetséges, ha az egész beagyozódik egy nagyobb egységbe, nevezetesen az Európai Unióba. Ezért még egyszer köszönöm önöknek ezt a reményteli üzenetet, amelyet remélhetőleg holnap a szavazás után megfogalmaznak, az Észak-Macedón parlament elnökének pedig sok sikert kívánok, és személyesen is köszönetet mondok neki, azért a sok kezdeményezésért, amelyet az elmúlt hónapban útjára indított, hogy az országot megnyissa Európa felé. Köszönöm szépen! Köszönöm, biztos úr. Tupurainen asszonynak adom meg a szót, aki a tanács képviseletében szól. Elnök úr, Észak-Macedónia parlamentjének tisztelt elnöke, tisztelt parlamenti képviselők, szeretném megköszönni önöknek ezt a vitát, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy Kán biztosnak is megköszönjem a bővítési folyamat során végzett munkáját. Ez a vita is meggyőzött arról, hogy az, hogy a nyugat-balkáni országokat támogatjuk, hogy e, megmaradjon a csatlakozás e, perspektívája, szilárd e, lábakon áll. A bővítés kapcsán 2020-ban májusban Zákrában lesz egy csúcs találkozó, azaz a munka folytatódni fog a tanácsban, nem áll le ez a munka és emlékeztetni szeretnék arra is, hogy egy nagyon hosszú folyamatnak ez csak az első lépése lesz. Most mindegy, hogy én is személyesen mennyire csalódott és frusztrált vagyok, de azért eh, azt mondom, hogy most ne azon meditáljunk, hogy mi történt múlt héten, és nincs értelme annak, hogy mutogassunk azokra, akik hibát elkövették, nem. Tovább kell dolgoznunk, további lépéseket kell tennünk. Alaposan meg kell fontolnunk, hogy mik legyenek ezek a következő lépések, annak érdekében, hogy ezek sikeresek legyenek. Nagyon sokáig kemény munkát kíván ez meg mindenkitől. Mi, az elnökség, nagyon alaposan elemezzük a értékeik a helyzetet, és utána tovább lépünk. Szeretnék továbbra is optimista és bizakodó maradni, de azért legyünk reálisak is a tekintetben, hogy mi következik a következő hónapokban. A két tagjelölt ország, Észak-Macedónia és Albánia, teljesítménye elismerésre méltó. Ugyanebben a szellemiségben akarjuk folytatni, és ők is ugyanígy dolgozzanak tovább a reformokon, polgáraik érdekében, hiszen amit tesznek, az jó az ő országuknak és jó egész Európának is. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Több állásfoglalás indítvány is érkezett hozzám a következő frakcióktól, az IDECR, Zöldek, GUE, NGL, SND, Renew és az EPP frakcióktól. Szeretném megköszönni a részvételt, köszönöm Hán biztosnak és Tuporányan asszonynak is, hogy itt voltak. Köszönöm Észak-Macedónia parlamenti elnökének is, hogy részt vett az eszmecserében. Ezzel lezárom a vitát, a szavazásra pedig holnap kerül sor a következő napirendi pont az eh, a bizottság alelnökének eh, nyilatkozata. A tárgya az iraki helyzet, különösen a fiatalok és a diákok tiltakozásainak erőszakos elfolytása. Szeretnék tájékoztatást adni, hogy a standard regisztrációt és az új elektronikus regisztrációs rendszert is lehet használni, hogyha kékkártyás kérdést szeretnének feltenni, vagy a CatchDI-ban szeretnének részt venni. Mostantól kezdve a vita végéig lehet jelentkezni felszólalásra. És miután nagyon késő van, és csúszunk. Lehet, hogy nem tudok majd a CatchDI-ban mindenkinek szót adni, aki ott szeretne hozzászólni. Tuporainen asszonynak adom most meg a szót, aki a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a nyilatkozatát ismerteti. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! Október elején Bagdadban tüntetések törtek ki, és aztán Irak más részéről is el, átterjedtek. A biztonság erőkkel erőszakos összetűzések alakultak ki. Többen meghaltak, több tucat ember meghalt, több százan megsebesültek, és az internetet több helyen le, lezárták. A sajtó, ügynökségek és tévé állomások ellen történtek támadások, és a tüntetőket is megtámadták. Már október 3-án egyértelművé tettük, hogy azt várjuk el az iraki biztonsági erőktől, hogy tartóztassák magukat, és azt is kifejeztük, hogy szeretnénk, hogy mi hamarabb kivizsgálnák az eseményeket. Örülök annak, hogy örülünk annak, hogy az iraki hatóságok nagyon gyorsan biztosítottak minket arról, hogy minden iraki állampolgár számára szeretnék garantálni a szólásszabadságot, illetve a sajtószabadságot is a sajtó számára. A problémákat nem lehet elnyomással megoldani, oda kell figyelni arra, hogy miért tüntetnek a fiatalok, és ezeket az alapproblémákat kell megoldani. Spontán tüntetések voltak ezek, a fiatalok alapszolgáltatásokat követeltek, szolgáltatásokhoz való hozzáférést, illetve követelték a korrupció végét. Ezek legitim kérések, és ezeket megfelelő komolysággal kell kezelni. Az egész közel-keleten nagyon sok fiatal vonul az utcákra ugyanezekkel a kérésekkel, követelésekkel. Iraknak nagyon komoly kihívásai vannak, egy hosszú háborús konfliktusból próbál most felépülni Irak. Újraépítésre van tehát szükség, de az is nagyon fontos, hogy odafigyeljenek polgárai kérésére, akik szeretnének jobb életet maguknak. Hogyha Irak stabil ország szeretne lenni hosszú távon, akkor oda kell figyelni arra, hogy mit kérnek a polgárai. Strukturális gazdasági reformokra van szükség mi hamarabb, a korrupcióval, a korrupcióra le kell csapni. Nagyon fontos az, hogy erős demokrácia, illetve megfelelő állami intézményeket alakítsanak ki. A jelenlegi iraki kormánynak van egy nagyon ambíciózus reformterve, ezeket a terveket sürgősen végre kell hajtani. Nyáron Bagdadban járt főképviselő asszony, és már akkor is biztosította a kormányt arról, hogy segítséget nyújt igény szerint a reformagenda végrehajtásában. Az elmúlt években mindig is az iraki népesség pártján álltunk, hogy segítsünk békét kialakítani és újraépíteni, és sikeres, jön újraépíteni a, az országot. Már 2014-ben az iraki konferencián is ígéretet tettünk, 300 milliót sikerült mobilizálni az elmúlt években, például a fiatalok munkanélküliségének megoldására, ne feledjük, hogy a legutóbbi tüntetések mögött is a fiatalok álltak. Nagyon fontos az, hogy az emberek hozzáférhessenek a kórházi, iskolai, egyetemi szolgáltatások, hogy az embereknek normális élete legyen. A nemzeti megbékélés nagyon fontos, és létrehoztunk egy polgári megbékélési missziót. Nagyon fontos, hogy az alapvető emberi jogokkal és az alapvető szabadság jogokkal élni tudjanak az irakiak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Irak komoly előrépést tett az elmúlt két évben. A Daesh területi visszaszorítása után, a 2018-as választások után a hatalomátadás békés volt. A központi kormány és a kurdisztáni regionális kormány közötti kapcsolat is javult. Mi, európaiak mindig is azt mondtuk, hogy segíteni szeretnénk az irakiaknak, segíteni abban, hogy visszanyerjék a békét, és ezt kérik az, az irakiak jelenleg. Továbbra is őket támogatjuk, továbbra is segítünk Iraknak abban, hogy igazságosabb és inkluzívabb demokrácia lehessen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig meg fogjuk hallgatni a frakciók szónokait, de még ezelőtt szeretném felkérni a kollégákat arra, hogy tartsák be a hozzászólási időket, késésben vagyunk. Másfél perc Kircosz úrnak az EPP nevében parancsolja. Thank you. Köszönöm szépen. Irán és Szaudarábia között válság alakult ki, Libanonban, Szíriában is gondok vannak, és más egyéb események is azt mutatják, mennyire fontos egy stabil Irak egy ilyen komplex és ingatag régióban. Irakban több évtizedes fegyveres erőszak dúlt, az iszlám állam is kiterjed erre a területre az ország, hatalmas potenciállal rendelkezik, az OPEC második legnagyobb termelője, hatalmas mennyiségű kőolajat termel ki. A közgazdászok úgy becslik, hogy 2019-ben 4%-os lesz a növekedés 2020-ban hasonlóképpen, éppen ezért fontos, hogy Irak ki tudja aknázni a gazdasági potenciálját, ezáltal orvosolva a lakosság azon gondjait, amelyek a nemrégiben kitört zavargásokhoz vezettek. Az ország vezetője elveszítette az ellenőrzést a biztonsági erők felett. Latba kell vetnünk befolyásunkat annak érdekében, hogy a 13 pontos reformprogramot a kormány végrehajtsa, és emellett szükség van egy független vizsgálatra azt illetően, hogy ki felel több mint 100 tiltakozó polgár haláláért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Piri asszony következik két percre az SND részéről. Tisztelt elnök úr, kedves miniszterasszony kollégák, ebben a hónapban több tízezren vonultak az utcákra Irak síta többségű részén. Békés volt a tüntetés, és nem jelentettek biztonsági fenyegetést, mégis brutálisan lecsaptak rájuk a biztonsági erők, legalább 110 ember meghalt, több ezren megsérültek és börtönbe kerültek. Emellett a tömegbe lőttek a, a paramilitáris elők. Ezt el kell ítélnünk. A tiltakozók jogosan tiltakoztak, Hasonló tüntetések már hónapok óta tartanak az országban. A fiatalok egynegyede munkanélküli, alapvető közszolgáltatások hiányoznak, a korrupció járványszerűen elterjedt az országban a kormány egyszerűen nem képes megoldani ezeket a problémákat. A tüntetéseknek továbbá nincs végük, a problémák nem oldódtak meg, épp ellenkezőleg. Október 25-én így kell a kormánynak felelősségre vonnia azokat, akik civileket lőttek le a tüntetések alkalmával. Ezen napon a tüntetők ismét az utcákra vonulnak. Nem engedhetjük meg, hogy ismét erőszakkal válaszoljon az állam a tüntetők jogos követeléseire. Át kell alakítani az egész társadalmi, gazdasági, politikai rendszert, ehhez pedig bátorságra van szükség. Az Európai Unió parlamentje kiáll az iraki nép mellett, és készen állunk arra, hogy támogassuk az ottani hatóságokat, ha hogyha őszintén akarnak dolgozni azon, hogy végrehajtsák az ország gazdasági és társadalmi reformjait. Készen állunk, készen állunk arra, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió egy igazságos és megbízható partner a régióban. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Álszakláni asszony következik a Renew képviseletében. Kettő perce van. Svédül fogok beszélni, de először uh, arabul szeretném üdvözölni az iraki embereket. Tadahurat. 109 personer dog inom loppet a fyra dagar och över 3000. Négy nap alatt több mint százan vesztették életüket. Nagyon sokan megsérültek, van, akit fejbe lőttek, van, akit a mellében. Azt úgy lőttek, hogy a cél a gyilkolás volt. Voltak, akik csak iraki zászlót lobogtatva polgártársaik jogaiért szálltak síkra. Egy olyan országban akarnak élni, ahol hazájuknak tekinthetik ezt a földet, és jogokkal rendelkeznek. A miniszterelnök elindított valamilyen folyamatot, de nagyon sok problémát még nem oldottak meg. Nem működik a választási rendszer, az alkotmánynyal sok probléma van, és egyszerűen nem volt senki, aki felelősséget vállalt volna azért, hogy szükséges intézkedéseket meghozzák biztonságiak, lőttek a tömegre, és a média, média különböző szerkesztőségeket is megtámadtak, pedig onnan tudósítani kellett volna az eseményekről. Saddam után jött eh, az amerikai eh, invázió, azután az Al-Qaida, végül az iszlám állam, eh, nagyon sokat szenvedett Irak, és Európa is be kell, hogy lássa, hogy ezeket az alapvető problémákat kell először megoldani, és változtatni kell a helyzeten. Én csalódott vagyok, hogy nem fogunk állásfoglalást elfogadni, de azért készen kell, hogy álljunk arra, hogy a további tiltakozások arra oda figyelve biztosítjuk azt, hogy a tüntetők megkapják az őket megérdemlő, a tiszteletet, amit megérdemelnek. Najman asszony, az irakiaknak jogában áll, hogy kimenjenek az utcára és tiltakozzanak, és mégis több mint százukat agyonlőttek, több mint ezeren megsebesítettek, leállították az internetet, a médiákat, irakiak, biztonságiak lőttek a fegyvertelen tüntetőkre. Az irak kormány ugyan bejelentette, hogy ki fogja vizsgálni, mi történt, de még mindig nem születtek meg a válaszok. Új tiltakozásokat jelentetek be most péntekre. Ami engem parlamenti képviselőt különösen nyugtalanít, az a következő. Az EU-nak két éve működik az iraki belügyminisztériumban egy tanácsadó missziója, a biztonsági ágazatért felelősek, és 50, 25-ről 50-re növeltük a létszámát ennek a küldöttségnek. És pont ők azok, akik olyanoknak kellett volna, hogy tanácsot adjanak, akik felelősek a gyilkosságokért az EU-iraki missziója milyen következtetéseket fog levonni? Hogyan lehet garantálni a semleges vizsgálatot, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy jövő pénteken az EU tanácsadói közreműködésével működő belügyminisztérium közreműködésével nem kerül sor újabb incidensekre? Köszönöm szépen. Mariani úr, egy perce van. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Irak sérült állam. 2003-as amerikai beavatkozás áldozata, illetve a szektariazmus áldozata is. Olyan ország ez, ahol amely, olyan ország ez, amelynek Törökország és az Egyesült, Állam, az Egyesült Államok a szuverenitását többször meggyalázta. Ne felejtjük, hogy eh, Trump katonái eh, Szíriából is ide kerültek. Az úgynevezett iraki hatalmi konszolidáció is elég furcsán zajlott. Októberben októberben ez, ez, ezt az erőszak hullámot mindenképpen el kell el kell ítélni, és ne felejtjük el, hogy ez sít a ünnepek ideje is. Fontosnak tartom, hogy az, hogy az iraki társadalom különböző rétegeit megvédjük. Nos, 2003-ban közbeléptünk Irakban, anélkül, hogy gondoltunk volna a, múltra, a jövőre, gondoltuk volna ezekre a fiatalokra. Én azt gondolom, hogy ha Irak bukott ország, vagy romlott, romba döntött ország, akkor ezért részben mi is felelősek vagyunk. Fotig asszony következik. Köszönöm szépen! Irakban az iszlám állam legyőzése után a remény időszakát élték meg, most viszont megint korrupció ellenes tüntetések vannak, nélküliség elleni tüntetések, a nem megfelelő közszolgáltatások elleni tüntetésekről hallunk, és valószínűleg túlkapások történtek, nagyon sok áldozatot követeltek ezek a tüntetések. Úgy tűnik, hogy az irániak által támogatott milíciák, illetve orblövészek ölték meg rejtek helyről a fiatalokat, és nagyon sokan megsérültek. Úgy gondolom, hogy Adil Abdul Mehdi miniszterelnök kormányát mindenképpen támogatnunk kell, illetve követelnünk kell, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, minden tegyenek meg annak érdekében, hogy ne legyen további erőszak hullám. Köszönöm. Köszönöm. Kékkártyás kérdés érkezett, de jelenleg a frakciók szónokait hallgatjuk meg, úgyhogy nem tudok engedélyezni kékkártyás kérdést. Most egy perc Déli asszonynak a Guétól. Thank you, thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly ilyenkor Irakban jártunk. Három hete azt a fiatal embert, aki ott akkor körbe itt minket megölték, agyonlőtték, és a barátaink és azt gondolják, hogy úgy tűnik, hogy senki nem foglalkozik azzal, hogy több mint száz embert megöltek, több ezeren megsérültek, és hogyha összehasonlítjuk azt, hogy mennyi híradás szól Hongkongról, Irakról, egyszerűen megfeledkeztünk. Fiatal emberek egyszerű dolgokat akarnak, villamosáramot, vizet, munkahelyet, hiszen az USA illegális inváziónak a következménye sok tekintetben az, amilyen rossz helyzetben helyzetben van az ország, elárasztja a korrupció az országot. És érdekesnek tartom azt, hogy a jelenlegi eh, kormány eh, USA eh, barát, Amerika barát, kicsit nyitott, Szíriával kapcsolatban, barátságos Iránnal kapcsolatban. Én egy nyomozást akarok, ki kell vizsgálni, hogy kik felelősek a lövöldözésért, hiszen ázsán provokatőrök működnek valószínűleg ebben a régióban. A független frakció képviseletében Castaldo úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Irakot megrázta egy tüntetési hullám, és egyértelmű, hogy nem, szektari, nem szektáriánus határok mentén történik. Ez itt kurdok fiatalok is támadtak, itt síta fiatalok is támadtak, és úgy gondolom, hogy a fiatalok a fiatalok kérése legitim volt, azt kérték, hogy az egész politikai rendszert vizsgálják újra. Utána be, túlzott erővel betették be a biztonsági erőket. Kollégák, mindenképpen arra kell kérni az iraki kormányt, hogy az alap jogait a lakosságnak tartsa tiszteletben. Nem csak Irakban vannak ilyen nem csak Irakban vannak ilyen tüntetések, Kínában is, Bolíviában is, Libanonban is, és nem az egyetlen ország, ahol antidemokratikusan lépnek fel a lakosság ellen, például lezárják az internetet. Hogyha a globalizáció szabályok nélkül folyik, akkor azt gondolom, hogy az országokban és az országok között a feszültség csak erősödhet. Kérem, hogy segítsünk ezeknek az országoknak abban, hogy megadjuk nekik a megoldást. Köszönöm szépen, Ruiz Deves a kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindannyian tudjuk, hogy Irak kultúránk, civilizációnk bölcsője, illetve egy liberális demokrácia projekt kezdeményezés, és az egyetlen ilyen a közel-keleten. Éppen ezért érdemes a politikai, diploma, diplomáciai, illetve pénzügyi segítségnyújtásra, amit az Európai Unió adhat. Ami az elmúlt hetekben történt, elfogadhatatlan. Az Európai Uniónak ezt el kell ítélnie. Azt kell követelnünk, hogy a felelősöket tárják fel. Több mint 50 ember vette élet, vesztette életét, mert a, politik, mert a rendőrök a tüntetők közé lőttek, a tüntetők kérték a gazdasági és szociális változásokat Irakban. Tehát ez egy tüntetés feladata. Nagyon fontos az, hogy az emberi jogok védelme mellett kiálljunk Irakban. Köszönöm szépen. Mr. Bautha Diaz, two minutes. Bautha Diaz kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Spanyolul fog beszélni. Mogeri asszony, a címzettem, ki más is lehetne. Irak évek, évtizedek óta szektárius erőszak hullámban él, az Európai Uniónak segítenie kell abban, hogy ebből ki tudjon lépni. Több ezer iraki fiatal ment ki októberben az utcákra, hogy az alapszolgáltatások hiánya ellen, a megfelelő munkahelyek hiánya miatt tüntessen. Ne felejtjük el, hogy más problémák is vannak, egyre többen zaklatják a sajtómunkatársait, az internethez nem lehet hozzáférni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell ítélni azt, hogy így módon túlkaptak a rendőri erők, amikor a tüntetők közé lőttek. Sok az áldozat, sok a sérült. Kár, kártalanítani kell az áldozatokat, és azt gondolom, hogy a, a, igazságszolgáltatás elé kell állítani a felelősöket. Ez az erőszak hullám folytatódni fog, amíg a kiváltó okok meg nem szűnnek. Tudjuk pontosan, hogy mik ezek a problémák, korrupció, klientelizmus, illetve a szektárius nézetkülönbségek. Az Európai Uniónak azt kell követelnie az iraki kormánytól, hogy nemzetközi vállalásait teljesítse, vegyen, vessen véget a, az erőszak hullámnak, illetve adja meg az iraki lakosságnak az alapvető jogait, a gyülekezési jogot, a szólásszabadságot, illetve a sajtószabadságot és garantálja. Ez a kötelességünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Bagdadban és más iraki városokban brutálisan, brutálisan elfojtották a fiatalok és fiatal diákok tüntetését. Hetek óta tart ez, ne felejtjük, hogy a fiatalok 40%-ának nincs munkája. A biztonsági erők belelőnek éles fegyverrel a tüntetők közé, az emberek eh, ezért eh, meghalnak, vagy megsérülnek. Gyakorlatilag állandó hadi állapot van Irakban, ami azzal kezdődött, hogy a terrorizmus ellen kezdték, kezdtek el harcolni. A keresztényeket, illetve a nőket különösen súlyos támadások érik. A keresztényeket nap mint nap leülik, legyilkolják. Európának kötelessége, hogy ezt ennek véget vessen, és azt, arra, azt követelje az iraki kormánytól, hogy tartsa tiszteletben a polgárainak jogait. Azt hiszem, ez kötelességünk. Mr. Barena Artha, one minute mr president úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az irakiak jobb életért mennek az utcára, jobb közszolgáltatásokért és a korrupció elleni küzdelemért. Az autoriter rezsim azonban vízágyúkkal és lövedékekkel válaszolt. Több ezren megsérültek, több mint 110 meghaltak. Az iraki hatóságoknak fel kell ezzel hagyniuk, nekünk azt kell követelnünk Bagdattól, hogy hallgasson a saját népére, és tartsa kordában a biztonsági erőket. Fontos, hogy a bagdadiak élhessenek a szabad véleménynyilvánítás nyugával, ide tartozik az internet szabad használata is. A bagdadi kormány köteles biztosítani a véleménynyilvánítás és a gyülekezés jogának gyakorlását. Szabadon kell engedni mindazokat, akiket nem, akik ellen nem történt vádemelés. Emellett el kell ítélnünk az iraki hatóság kollektív büntető jellegű eszközök használatát, Illegális eszközökhöz folyamodott a kormány, és fennáll a veszélye annak, hogy újabb erőszak hullám indul el ezzel Irakban. Köszönöm, Bártoló úr, másfél perc. Grazie, Presidente. A Bagdad nelle zone adiacenti... Köszönöm szépen. Most már százával számolják Bagdadban és Bagdad környékén az áldozatokat. Erőszak hullám erőszak hullámot lehet érezni az egész országban hetek óta. Társadalmi és gazdasági problémák eredménye ez. Annyira súlyosak ezek a problémák, hogy évek óta képtelen a térdre kényszerült ország valamilyen módon feléledni. Polgárok, diákok, fiatalok mentek az iraki utcákra. Ez azért van, mert a korrupció minden tellep. ez ellehetetleníteni a moderni, ellehetetleníti a modernizációt és a fejlődés. Hihetetlenül nagy a fiatalok munkanélküliségi aránya, az alapszolgáltatások hiányoznak. Ez az ideális elegy arra, hogy egy ilyen társadalmi konfliktus alakuljon ki. Úgy gondolom, hogy el kellene ismerni az iraki kormánynak azt, hogy a fiatalok, illetve a polgárok szabadon tüntethessenek, és föl kell hívni az iraki kormányt arra, hogy az emberi jogokat és az emberi életet tartsa tiszteletben. Az Európai Uniónak oda kell figyelni a fejleményekre ezen a területen, és mindent el kell, tér, el kell érni azért, hogy Irak és a régió stabilitása fejlődjön. Köszönöm. That concludes our list of speakers. Ezzel a hozzászólók listájának végéhez érkeztünk, a Catch the Eye következik. Csuhodáru úr. Köszönöm szépen, elnök úr el kell ismernem, hogy fel vagyok háborodva, mert el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen barbár erőszaknak lehetek tanulja a 21. században. Sürgősségi orvosként dolgoztam, és amikor azt látom, hogy ilyen erőszakot alkalmaznak védtelen emberekkel szemben, akkor felmerül bennem, hogy vajon milyen ördögi elme lehet képes ilyesmire. Lábbal tiporják a szabad emberek véleménynyilvánításhoz való jogát, a 21. században ez elfogadhatatlan. Ez a helyzet sajnos a világ számos országában megismétlődik. Lehet, hogy Tervet kellene készítenünk arra, hogy ilyen helyzetekben hogyan kell fellépnünk, annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő többen. Rettenetesnek tartom ezt a helyzetet, és valamilyen közös megoldást kell találnunk arra, hogy ez ne ismétlődhessen meg a jövőben. Konecsne asszony. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az iraki nyomozó csoport dolgozott, vizsgálatot folytatott, és a közel múlt beli tüntetések során alkalmazott erőszak és brutális fellépés elfogadhatatlan. Semmilyen körülmények között nem lehet a polgárokat meggyilkolni, hiszen a biztonsági erők feladata védelmük lenne. Nagyon sok a probléma Irakban, de azért reméljük, hogy javulni fog a helyzet Irakban. Viszont ha az ilyen tiltakozásokra adott válasz a lősz, lőszer, a fegyver, akkor Irakban a demokrácia leépül vissza kell szorítani az erőszakot, a biztonsági erő katar, erőszakos felépését, ugyanúgy, mint Katalóniában is. Warren asszony. Elnök úr, tüntetők ezrei, többnyire fiatalok tiltakoztak Irakban a korrupció ellen, a munkanélküliség ellen, elszámoltatható kormányt, jobb közszolgáltatásokat követeltek. Iraki biztonsági erők több mint százukat megölték, és több mint négyezer, hát fiatalt megsebesítettek bár folynak vizsgálatok, de még nem derült fény a felelősökre. Mindazok a tilt tiltakozók, akiket letartóztattak, csak a jogukat gyakoroltak, hogy tüntetéseken vehessenek részt, vagy bírálhassák a kormány, de ők semmiképpen nem bűnözők. Az, hogy betiltották a média tudósításokat, az internetet, nem folytatódhat ez, hogy elhallgathatják az embereket. Felhívjuk az iraki kormányt arra, hogy nemzetközi jog kötelező őket arra, hogy biztosítsák a véleménynyilvánítás szabadságát, a gyülekezési jogot, a szabad tüntetéseket. Köszönöm, Wallis képviselő. Irak egy összeomlott ország. Alig meglepő, hogy az emberek tiltakoznak. Alig meglepő, hogy a kormány szinte haszontalan munkát végez. Az ennek az országnak Iraknak okozott hatalmas károkra gondolva, hát láttunk bármi ilyesmit is az elmúlt 30 évben. Hihetetlen. És nagyon szomorú, hogy az európai államok nem ártatlanok. Persze az amerikaiak indítottak el sok mindent, rossz volt ott a rendszerváltozás, ez a keménység, eh, amivel az emberekkel fordultak. Eh, hát Irakban emberek millióit ölték meg. Eh, ehhez képest ahány embert most öltek meg, az irreleváns. Ugye itt bombázásokra gondoljunk, és mi mit tehetnénk? Nem tudom, a nyugati országok számára olyan nehéz, hogy segítsenek országoknak, anélkül, hogy lerabolnák őket, és az erőforrásaikat elrabolnák. Ezzel lezártuk a KSDI-t, és Tupurainen asszonynak adom meg a szót, aki a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a nevében szól hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Nagyon hasznos volt ez a vita, és nagyon is aktuális. Szeretném megragadni az alkalmat, és köszönöm a képviselőknek a hozzászólásokat, észrevételeket, javaslatokat.